Okay, can you take your Kérem, hogy mindenki foglalja el helyét. We have a long voting session. Hossz... Hosszú szavazással előttünk, ezért kérem, hogy Right. I'll shoot you all if I have to go a third time. Come on. Hogyha harmadszor is még felszólítanom kell önöket, fel kell, hogy szólítsam önöket, akkor kiakadok. Oh, okay, are we, are we, please, I know, I know that... Tudom, jól tudom ráadásul, hogy kérem szépen, hogy mindenki csendesedjék el, komolyodjék meg, és kezdjük el a szavazást. Lehet, hogy akár érdekes is válik a szavazás. Amíg mindenki leül, lepihen, addig kérem, hogy mindenki helyezze el a szavazókártyáját a gépben, és egy próbaszavazást nyitunk meg. Mindenki betette a szavazókártyáját, hogyha igen, akkor most egy próbaszavazást fogunk tartani. Megnyitom a próbaszavazást. Hogy szeretnének inkább otthon ülni, napozni, fotelben olvasgatni? 40-en tették be a <clears throat> szavazókértyáját. Igen, 37, 38, 39, ketten még nem nyomták meg a gombot, egy valaki még nem nyomta meg a gombot. Right, there's 42 plugged in and 41 have pressed button. 42-en betették a szavazókártyát, és 41-en megnyomták a szavazógépet. Mindig aggaszt az a személy, aki itt van, de soha nem nyomja meg a gombot. Hiszen szóljon valaki, hogyha megnyomta a gombot, de nem jelez a gépem. Okay, so 32 people would rather be at home. 32 inkább napoznának és lábukat lógatnák, karosszékben ülve olvasnának. May I suggest that you send somebody to get one, because we might. Kérem, hogyha valakinek még nincsen itt a szavazókártyája, akkor küldjön el valakit ezért. Sok elektronikus szavazást fogunk tartani.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 Okay, right. Now... Rendben van. Megnyitom az ülést. Elkezdődött az ülés, kérdem, hogy, kérem, hogy mindenki csendesedjék le, nem szeretnék kiabálni. Elkezdtük az ülést, de nem kezdjük el addig, amíg nincsen csend az ülésteremben. Még egyszer mondom, hogy bár úgy tűnhet, hogy elkezdtük, valójában nem kezdjük el, amíg zűrzavar és hangoskodás van a sorokban. Kérem, hogy csendesedjenek el, még mindig hangokat hallok. I know, I know. Please, there are too many conversations. I'll start calling the names of the people I can see speaking. Lassan név szerint fogom nevezni azokat, akik beszélgetnek, hiszen nem tudjuk elkezdeni az ülést addig, amíg nincsen csönd. I feel like a teacher trying to wait for the children. Úgy érzem magam, mint egy kisiskolai tanár. Na jó, most azért már minden rendben van. Hát minnyáján önök is, szülők, mindenki érti a helyzetemet. Először is kérem, hogy fogadjuk el a napi rendet. Eliza, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért kértem szót, hogy még egyszer és most már formálisan is azt kérjem, hogy a szavazást, a mára előrejelzett szavazást a kettős csomagról elhalasszuk. Két oka van ennek. Amikor a bizottság benyújtotta a javaslatát novemberben, teljesen más világot éltünk akkor. Ez a kezdeményezés ismét a takarékosság irányába mutat, és a mi frakciónk mindig is a növekedést és a konvergencia programját is fontosnak tartotta, amely hiányzik ebből a csomagból. A tanács összetétele változik, Merkoland, azaz eh, Merkel és Oland holnap találkoznak, a Bundestag és a Bundesrat pedig eh, a Fiscal Compactról való tárgyalását elkezdte, ezen felül európai csúcsot tartanak a e kérdésről, tehát semmi értelme nincs, hogy ilyen érzékeny kérdésről a parlament vitázzon, ráadásul úgy, hogy az utolsó pillanatban változásokat nyújtottak be, miközben a világ megváltozott körülöttünk. Nyomatékkal kérem, hogy a szavazatot halasszuk el, a szavazást halasszuk el, ennek semmilyen negatív kihatása nincs, viszont nagyon pozitív kihatással lehet a parlament hat, imidzsére és munkájára. Köszönöm szépen. A javaslat tehát arra vonatkozik, hogy halasszuk el a szavazatot. Egy-egy percben lehet a javaslat mellett és ellen felszólalni. Van-e valaki, aki a, mell- a elhalasztás mellett szólal fel? Tudom, hogy, egy, hogy az előbb felszólaló már emellett érvelt, Szilvi nem száz százalékban értek egyet az itt felhozott okokkal, de mi is támogatjuk az elhalasztást, mert úgy gondoljuk, hogy a szöveg nem megfelelő jelenleg, és jó munkát kell végeznünk, és szeretnénk, hogy az általunk benyújtott módosítókat is elfogadnák. Van-e valaki, aki ellenzi ezt a javaslatot, Jean-Paul? Elnök asszony, ellenzem ezt a javaslatot ellenzem a halasztást két oknál fogva. Egyrészt politikai okoknál fogva, amelyekről Eliza beszélt, Hát igen, változik a világ, de voltak éppen akkor mindig abba hagyhatnánk a munkát, és az emberek nem kellene, az embernek nem kellene dolgozni a parlamentben, hogyha mindig arra hivatkoznák, hogy megváltozott a világ. Nagy munkát végeztünk, és ez egyáltalán nem rossz munka. A jelentéstevők nagy egyetértésre jutottak a sok vitatott kérdésben, és persze a parlamenti patkóban elfoglalt helye alapján más-más véleményeket hallhatunk, de úgy gondolom, hogy egy olyan szöveget sikerült kikovácsolni, amely elfogadható, és ezért ellenzem a szavazás elhalasztását. Köszönöm szépen! Most pedig név szerint szavazzunk erről a kérdésről. Ha valaki igennel szavaz a halasztás mellett törláncsát, ha valaki nemmel szavaz, az amellett eh, érvel, hogy folytassuk a napi rendünk szerinti szavazást. Tehát most megnyitom a szavazást, amellett, hogy elhalasszuk-e, igen szavazat vagy nem, nem szavazat. Has everybody voted? Votes closed. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 13-an ellene. Elisa. Yep. Um, thank you. Elizam, köszönöm szépen, elnök asszony. Figyelembe véve a szavazás eredményét, kollégámat kérem, és önt is kérem, hogy fogadják el a két jelentés sorrendjét, hiszen utolsó pillanatban módosítások történtek a jelentésben, és egy csomagban kell megközelítenünk. Ezért fontos, hogy előbb az én jelentésemmel foglalkozzunk, és ebben utolsó pillanatbeli választás, változtatások történtek, és ezek veszélyeztetik a megállapodást, és egyetértettem ebben egyébként Gozez úrral. Köszönöm. Köszönöm. Ismét kérem, hogy valaki ezen javaslat mellett és ellen szólamoljon föl. Tehát amellett, hogy megváltoztassuk a, a sorrendet és a Ferreira jelentést, a Gózez jelentés elé tegyük. Van-e valaki, aki emellett száll síkra? I don't see anybody. Udo? Ähm, Udo. Nos, úgy hiszem, hogy elég bonyolult feladat áll előttünk. Hiszen a múltban láttuk, hogy Ferrer asszony mindig kísérletet tett arra, hogy a tisztelt házban hogy a tisztelt házban konszenzust próbáljon megtalálni. Nos, a napirend kapcsán már ilyen szoros eredményre jutottunk, éppen ezért azt gondolom, hogy a tisztelet azt kívánja, hogy elfogadjuk Ferreira asszony ebbéli javaslatát. Ellene, Jean-Paul? Elnök asszony, én magam amellett vagyok, hogy betartsuk a sorrendet. A bizottság tette ezt a javaslatot, és semmi okunk nincs arra, hogy megváltoztassuk a sorrendet. És megmondom őszintén, nem is értem, hogy mi értelme volna annak, hogy a sorrendet megváltoztassuk, ha csak nem akarunk túszul ejteni egy jelentést, azért, hogy valamit elértsünk. Ferreira asszony azt mondta, hogy valamilyen fajta <clears throat> utolsó pillanatbeli változások történnek, nem tudom, hogy mire gondol, de úgy hiszem, hogy nem szabad megváltoztatni a sorrendet. Rendben van, akkor szavazunk erről a kérdésről. Ha valaki igennel szavaz, amellett szavaz, hogy változtassuk meg a napirendet, aki nemmel szavaz, az eredeti napirend megtartása mellett van. Megnyitom a szavazást. voted. Szavazott mindenki? Ketten nem szavaztak, de ennek ellenére lezárom a szavazást. 18-an mellette és 21-en ellene, tehát az eredeti napirend szerint fogunk szavazni. És most meg is kezdjük a szavazást. A kettes napi rendi pont, ez az asszony közleményei. Nagyon röviden tájékoztatom önöket azzal, hogy a 73-as házszabály cikk alapján tájékoztatom önöket, hogy az euró pénzérmékről való tárgyalást a tanácssal való kompromisszumos eredményre vezettük, és hogyha a szakbizottság tagjai nem ellenzik, akkor a jelentés tervezetet a második májusi plenáris napirendjére tűzzük. Ellenzi valaki ezt? Nem látok. Ellenkező véleményt. Öm, sikerült tehát egyetértésre jutnunk, és most pedig már is a hármas és a négyes napi rendi pontról szavazunk hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférés, és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete először a e, irányelvről, utána pedig a rendeletről szavazunk. Két változás van, amikor, e, amelyekről beszélni fogok, hogyha valaki e, elveszne, akkor kérem, hogy figyeljenek majd rám mindenkit. El vezetek a megfelelő irányba. Ott már Karasz a jelentéstevő, és ő kér szót. Tessék, parancsolj, ott már. Möchte mich nur dafür bedanken. Csupán köszönetet szeretnék mondani minden árnyék jelentéstevőnek és minden munkatársnak, valamint a titkárságnak azért a munkáért, amit az elmúlt hetekben végeztünk ezen nagyon nehéz dosszié kapcsán. Persze más-más a megközelítésünk, más-más súlypontokat helyeztünk el, de ennek ellenére sikerült 46 kompromisszumos javaslatot kikovácsolnunk az irányelvre és 136-ot a rendeletre. És grosszó módó, hogy magyarul mondjuk, az egyes kérdésekben is kirajzolódik a megállapodás. Egyes kérdésekben persze nagyon különböző volt a hozzáállásunk, de sikerült mindenkinek átlépni a saját árnyékán, a kompromisszum szellemében, és éppen ezért köszönöm mindenkinek a munkáját, és köszönöm, hogy támogatják a kompromisszumos javaslatokat, bár tudom, hogy egy ilyen kényes dossziéban milyen nagy áldozat ez. De mi így tudjuk csak stabilizálni a piacokat, biztosítani a bankok közötti egyensúlytalanságok megszüntetését, dinamizálni a bankpiacot, és így bátorítani pénzügyminisztereket is. Igyekeztem a különbségeket tiszteletben tartani, nem csak a többséget akartam megtalálni, és azt remélem, hogy a szavazás során sikerül azt a jó együttműködést megjeleníteni újra, amelyet a munka során is végrehajtottunk. Köszönöm szépen Önöknek! Thank you very much, Otmar. Right, we are now commencing... Otmar, köszönöm szépen, és már is a 78-as módosítóval kezdjük, ki van mellettem, ki van ellenem, kitartózkodik, elfogadtuk. 79 mellettem, ellenem tartózkodással utasítottuk. Ugye, ha 79-et nem fogadjuk el, akkor az 80-as okafogyottá válik, 81-82-es mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös módosító mellette ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért nézzük meg elektronikusan. Szavazott mindenki? Ha igen, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-17 ellenében. 90-es módosító mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 91 mellettem. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 92, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért biztos, ami biztos. Voted, votes closed. Lezárom a szavazást. 27 tizenhat ellenében elfogadtuk. 93-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk hasonló többséggel. B kompromisszum mindenki, aki mellette van jelezze, ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva 106-os mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük le. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22-22 ellen, tehát um, most már látjuk, hogy kovácsolódnak a többségek, tehát ezt nem uh, fogadtuk el 108-as módosító mellette ellene tartózkodása utasítva. Az A W kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum. Szóbeli módosítása, amely a kettes albekezdésről egyes albekezdésre módosítja a szöveget, a mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellettem, ellenem. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Nem, el, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük le. Hm? Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 113, 114, 115 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 116 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 117-es mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 126 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Hát lássuk az, ezt a 126-ost. This is 126. Uh, Can we check? 1, 2, 6, hogy így mondjam. 126-os tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-22 ellenében. 127 mellettem, ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is le. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazat többséggel 23-22 ellenében. 128 ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Hát sajnos nem világos a többség, kérem, hogy szavazzunk géppel. Deputy voted, votes closed, that's rejected. 120... Elutasítva 129 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. E kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 144-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 145, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás 152-es mellette ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. Everybody voted. Votes closed. That's carried. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. J. Kompromisszum. Ki van mellette ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. K. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 146 mellette, 164 javítató, 164 mellette ellene tartózkodás. A 164-eset leellenőrizzük géppel. Have voted? Votes closed. That's carried 20. Elfogadtuk 23-22 ellenében. 165 mellette. Against. Abstentions. I think that's rejected. Elutasítottuk, úgy látom. Igen, elutasítottuk. 166 mellettem. Ellene tartózkodás utasítottuk. 167 mellette. Ellene tartózkodás. Hát nem látom a többséget, szavazzunk géppel. 167. Voted, votes closed. Hogyha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 23-22 ellenében megvan. L kompromisszum, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 169. 169 mellette, ellene, tartózkodók. Nem világos, kérem ellenőrizzük, 169-esről szavazunk. Szebbi voted. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. 20-22 alány. 170-es mellette. Ellene tartózkodók, elutasítottuk 170, várjunk csak. 171-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, M kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, N kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. O kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 187-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. P kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Q kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 2.25 mellette. Ellene tartózkodók talán elutasítottuk, de ellenőrizném. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, igen, elutasítottuk, 227-es következik mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk R kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 230-as mellette, ellene tartózkodók, talán elutasítottuk, de ellenőrizzük. 230-asról szavazunk. Néki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 22-23 arányban. Megy ez nekünk, 2.31 mellette, ellene, tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, 2.31-esről szavazunk. That one may be carried. So if you voted, votes closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk 23-22 arányba. 232-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 233-as mellette. Ellenem tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg ezt is géppen. Every voted. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-27 arányban. 234-es mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk 235-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 236 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 236-os helyettes mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ha ellenőrizni szeretnék, akkor megtesszük, ha 237-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-18 arányban S kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 270-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Amendment. This is, this is... Ez egy új szöveg, a kompromisszum nem szól róla, 312-es. Tehát 312-es módosító, ez remélem megvan mindenkinek a előlése. Nem mondom, miről van szó. A zöldek kérésére van erről szó. A nemi kvótákról szól, hogyha nemi kvóták mellett vannak, akkor plusz jel, jelet kövessenek, ha ellenzik, akkor el kell szavazni. 3.12-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 22-22 arányba. Well, look, there was somebody... Úgy látom, hogy valaki nem szavazott, de én szóltam előre. Elnézést, én szóltam előre. Viccel? Az ön szavazatát is meg kéne számolni? Biztos abban, hogy nem működött a gépe? Én megnyomtam a gombot. Jó, akkor még egyszer szavazunk, megismételjük a szavazást. Everybody can do as they did last time. <laughs> Mindenki úgy szavazzon, ahogy az előbb. Most 45-en szavaznak, valóban, és elfogadtuk 23-22 arányba. Stay alert, don't get too excited. Um, compromise... You... Fú, kompromisszum mellette. Ellenem. Tartózkodok. Ezt elfogadtuk. Kis csöndet. 3.30-as mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. 3.35-ös mellette. Ellene. Tartózkodok. Ezt ellenőrizzük. 3.35-ösről szavazunk. Megnyitom a szavazást. you voted? There's one to vote. One to vote. I'm closed. Most zárom le a szavazást. Mindenki megnyomta a gombot? Lehet, hogy valaki nem szavazott. Most azért lezárom. Elutasítottuk 22-22 arányban. Okay, we'll take it. We'll take it again. When I megismételhetjük. But if you're against, it falls anyway. De ha ön úgyis ellene szavazott volna, az nem változtatja meg az eredményt. Kérem figyeljék, hogy amikor megnyomják a gombot, akkor felvillan a lámpa. V kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 344-es, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Dupla kompromisszum. Kis magyarázat tartozik ehhez, a W kompromisszumhoz. ha jól sejtem, akkor jó sorrendben van meg mindenkinek a módosítók listája. Tehát Először is az ECR szobori módosításáról szavazunk, tehát hogy a végét kiegészítjük el valamivel, aztán arról fogunk, fogunk szavazni, hogy 50 vagy 75 százalékot szeretnénk. Ha ezt elutasítjuk, akkor a kompromisszum módosított formájáról fogunk szavazni. Először tehát az ECR szóbeli módosításáról szavazunk mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. Ha gondolják, ellenőrizzük. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Még, még egy embernek kell szavaznia. Jó. Elutasítottuk. 10-35 arányban. Right, now, now we have the vote on... Jó, akkor következik a százalékokról szóló Szavazás, megnyitom a szavazást, rögtön géppel szavazunk, tehát az 50%-ról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Még egy embernek kéne szavaznia. Jó, lezárom a szavazást. 20-24 arányban elutasítottuk. Most gépjútól szavazunk a 75%-ról. Megnyitom a szavazást. Még mindig nem szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt is. Akkor most a kompromisszumról szavazunk, annak eredeti formájában, mert az egyik módosítást se fogadtuk el. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 351-es következik. 351-esről szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Kérem ezt ellenőrizzük. 351-es. Two more to vote, one more to vote. I'm closing the vote. Lezárom a szavazást 23-22 arányban elfogadtuk. X kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 372-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 373-as mellette ellenőrizzük, jó? A 372-es, tudom, hogy az évódosításom, úgyhogy pláne ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. More people to vote yet. Még sokan nem szavaztak. Come on. Five more people to vote. Four more. Three more. Two more Anybody else voting? Vote. One more to vote. Votes. Right, votes. Lezárom a szavazást. Okay. And that is carried 27. Elfogadtuk 27-18 arányban. 373-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 374-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Y kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 379-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 385 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 389-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. A, a kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 395-ös mellette ellene tartózkodók van, aki nem szavazott, úgyhogy muszáj ezt ellenőriznünk. 395-ös. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27-18 arányba 396-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 407-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 420-as 420 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 421 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 422 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 424 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 425 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 426 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 427-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 428-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A D kompromisszum, itt van egy szóbeli módosítás is, Ezt el tudjuk fogadni? Tehát szóbeli módosítással szavazunk erről mellette. Ellene tartózkodók. Azt hiszem szeretnének csak a szóbeli módosításról szavazni. Úgyhogy jobb lenne inkább arról szavazni először. Tehát kizárólag a szóbeli módosításról szavazunk. Okay. Two to vote. Everybody voted. Votes closed. So that is carried 23. Ezt elfogadtuk 23-22 arányban. Ez volt tehát a szóbeli módosítás. Most a teljes kompromisszumról szavazzunk. Szóbeli módosított formájában mellette, ellene, tartózkodók. Azt hiszem, ezt elfogadtuk. We now go to amendment 450. 450-es mellette, ellene, tartózkodók. Ezt ellenőrizni kell. Talán elfogadtuk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Hát ez oka, ezt elutasítottuk 21-21 arányban. 451-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk 452-es. A 451-est ellenőrizik, jó? Akkor arról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 9-36 arányban, hogy Viki, nekem volt igaza. Got carried away with your long run a little while ago. Um... Most, vagy sikersorozat elvette az eszedet. 452-es mellette ellene tartózkodok, 452-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk 25-18 arányban. A E kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. A F kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. a G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 502-es mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizzük, 502-esről szavazunk. 502-esről szavazunk. Az Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást ezt elfogadtuk 23-22 arányban A hát kompromisszum mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. A I kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. A J kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 522-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. A K kompromisszum mellette van itt egy szóbeli módosító is, igen. Akkor külön szavazzunk a szóbeli módosításra először, mellette, tehát a szóbeli módosításról szavazunk, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, most az AK kompromisszumról szóbelivel együtt, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 524-es, mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 525-ös, mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 526 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 527 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 528 mellette ellene tartózkodás elutasítva, az AL kompromisszum mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, éjjel mellette ellene tartózkodás elfogadva, az AV mellette ellene tartózkodás elfogadva, az 583 mellette, 36-os ellene tartózkodás elfogadva, 535 mellette ellene, 535 mellette ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük az 535-öst elektronikusan. Megnyitom a szavazást az 535-ről. Mindenki szavazott? Még egy szavazatra van szükségünk. Lezárva, köszönöm, elfogadva. Az AN kompromisszum mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. AO mellette ellene tartózkodás elfogadva, 552 mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük az 552-ről, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Még egy szavazatra szükségünk van, lezárom a szavazást. elutasítva. 39 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Az AP kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 47 mellette, ellene tartózkodás elfogadva de ellenőrizzük a 47-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 48 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizhetjük? nem látom a feltett karokat, tehát a 48-as mellett ki van. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizhetjük a 49-est? Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell mindezt, ha nem teszik fel egyértelműen a kezüket, tehát az 50-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52-es, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54 mellette ellene tartózkodás elfogadva,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 tartózkodás. Ellenőrizhetjük a 75-öst? Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. Elektronikusan szavazunk a módosított szövegről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szavazás lezárva. Hogyha lezárva, akkor lezárva. 43 mellette, egy ellene nem volt tartózkodás. Az állásfoglalás indítványi tervezetről szavazzunk, megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott? még hárman szavazzanak, lerázom a szavazást. 42 mellette, egy ellene nem volt tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Oh, but we've got a lot more to do, so now we move on to the vote. Nagyon sok munkánk van, áttérünk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 Okay, are we ready? This is the... Elkészültünk. Első rész. okay, compromise part one. Compromise A. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 239 mellette ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, D mellette ellene tartózkodás elfogadva, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Amendment 298 in favor. 298 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 298-asról megnyitjuk a szavazást, ellenőrizzük. Four more to vote. Még négyen szavazzanak. Ketten szavazzanak még. Lezárom a szavazást. Le, szavazás lezárva, elfogadva. 299 mellette ellene tartózkodás elutasítva, F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 308 mellette ellene tartózkodás elfogadva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, így kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, No, they weren't adopted. Therefore, 357. 357 mellette ellene. 357. ellene tartózkodás elutasítva. 354 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 361 mellette ellene tartózkodás elutasítva. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. elkompromisszum a szóbeli módosítóval a végén. will not be allowed in the case of systemically important financial institutions as identified under Article 132A of Directive. Um, do we want to vote the oral amendment separately? Szavazzunk külön a szóbeli módosítóról? Mellette ki van a szóbeli módosítónak, ellene tartózkodás elutasítva. Szavazunk a kompromisszumról, mellette ki van ellene tartózkodás. Elfogadva. M kompromisszum mellette ellene Azt gondolom, hogy ez elfogadva. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 409 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 405 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as ezzel okafogyottá válik jelentéstevőt kérdezem. 416 mellette, 416 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 417 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva, N kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, négy huszonkettő mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 422-est. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. Ó kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 434 szóbeli módosítóval, mellette ki van ellene tartózkodás elfogadva, de ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát a 434-est a szóbeli módosítóval együtt. Vannak, akiknek még szavazniuk kell. Négyen szavazzanak még. Most lezárom a szavazást. A szavazás lezárva, elfogadva. 4.35 mellette ellene, elutasítva. Ellenőrizhetjük a 435-öst elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Szavazás lezárva, elfogadva. 436 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 437 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 456-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 416 mellette ellene tartózkodás elutasítva, a 460-ast ellenőrizzük, Mindenki szavazott? Még ketten nem szavaztak. Lezárom a szavazást. Heten mellette, 36-an ellene, elutasítva. Ez kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. 498 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 499 ellene tartózkodás elutasítva, 500 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 501 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 502 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 503 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 503 mellette ellene tartózkodás elutasítva, T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Volt egy szobeli módosító indítvány a T kompromisszumhoz kapcsolódóan. A következőképpen hangzik a szóbeli módosító. 5. De hát ez, erre kiterjed az 505-ös módosítás. Jól van akkor. Ez egy olyan módosító volt, amely akkor érvény lett volna érvényes, hogyha az U kompromisszumot nem fogadjuk el, de ez többséget kapott. Bocsánat, a T kompromisszum kapott többséget, ám most az U kompromisszumról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 504 mellette, 514 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük ki az 514-est. Three more to vote. If you're voting, I'm going to close the vote. Hárman még szavazhatnak, lezárom, még ketten szavaznak, mindjárt lezárom a szavazást. That's carried 26 to... 26-17 ellenében. 501 mellettem, 515 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 516 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 517 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 518 ez, ez okafogyottá vált, W kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. X kompromisszum ki van mellette? Ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk. Y kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum szóbeli módosítóval az SND frakció részéről, amely egy bizony hosszúra sikerült szóbeli módosító, tehát először a szóbeli módosítóról szavazunk. AB kompromisszum szóbeli módosítójáról szavazunk az SZND részéről. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Azért ellenőrizzük ezt le. Még négyen szavazhatnak. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 24-en ellene. Tovább lépünk az eredeti kompromisszumra. Ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 587-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 588 mellette ellenem. Ki ellenzi? Hagy lassan még egyszer az 588-at. Ellenőrizzük ezt le, nem egyértelmű a többség. Four more to vote, three more. Még négyen, még hárman szavazhatnak. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást elfogadva. 21-en mellette, 20 ellene. Heten nem szavaztak. 589 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. AC kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AE kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 600-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 601 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 602 kiszavaz mellette, ki van ellene, tartózkodott-e valaki, elutasítottuk. AF kompromisszum, itt is van az ECR frakció részéről egy szóbeli módosító, erről szavazunk először, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most akkor szavazunk az egész kompromisszumról, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 603 mellette ellene tartózkodás elutasítva. AG mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 605 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A H mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A I mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A J mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 622-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AK mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AL mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AM részenként szavazunk. Először a 16D-vel nélküli részről szavazunk, tehát a kompromisszum a 16D nélkül, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, aztán 16D mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 639 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A N mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Próbálom itt megállapítani, hány szóbeli módosító van, tehát kétszer van ez a módosító. Az ECR frakció a jelzálogok kitettségéről szóbeli módosítót nyújtott be. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. Aztán az egész kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 669. Nem, bocsánat, bocsánat. Valamit kihagytam, menjünk vissza. Előre szaladtam. Az AP kompromisszum, melyhez egy szóbeli módosítót nyújtottak be. Ez az egyes bekezdés és erről szóló szóbeli, tehát ki támogatja, ki ellenzi tartózkodás elfogadva. És akkor most a kompromisszumról mellett ellene tartózkodás elfogadva. Most jön a 669-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. AQ kompromisszum. Két részben. Első rész. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 696-os módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Hát ellenőrizzük ezt le, a 696-ost. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Amiből az derül ki, hogy elutasítottuk. 7.34 ellenében R kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi tartózkodás, elfogadtuk. A S kompromisszum három részben szavazunk erről. Első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 716-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 717, ugye ez a francia változatra vonatkozik mellene, mellette ellene tartózkodás. Nem tudom, nem tudom, miért akarja csak a francia változatot megváltoztatni. Hát mi van itt? Kérdem én. Jean-Paul el tudja magyarázni ezt nekünk? Hát, hogyha franciául volna írva ez a jelentés, akkor nem jelentkezne a nehézség, de angolul van ez írva, és a location fogalommal probléma jelentkezik. De hát általában nem szavazunk nyelvi változatokról. Nem, bevett esetekben nem szavazunk erről. A nyelvi kiigazításról, helyesbítésről. Igen, ez egy helyesbítés. Nem kell róla szavazni. Then uh, compromise AT, all those in favor. AT, mellett ellene tartózkodás elfogadva. A U, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A V, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 727. Ki támogatja, ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítva. Jó, nézzük meg. 7-27, úgy látszik fáradnak a kezek. Four more to vote, three more to vote, two more to vote. I'm closing the vote, two haven't pressed. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem, elutasítva. 7-28 mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. A W kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7.35 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7.37 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 7.38 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 54-es módosított kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? elfogadtuk. A X kompromisszum ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. A Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 749 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, most pedig folytatjuk a második résszel. A rendeletről nem tudunk szavazni, én meg ezt nem fejezzük. Meg van mindenkinek a kettes részre vonatkozó szavazólista? Folytathatjuk 750-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Offer. Yes. That's carried 31 to 10. 56 in 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A, a, a két részben első rész mellette. Micsoda? Hogyan? Igen, az AAA első részéről szavazunk. Kérem jelezzék, aki egyetért, aki nem ért egyet, aki tartózkodott. Nem látom a kezeket az égbe emelkedni, és ezzel bizony megnehezedett a döntés. Ellenőrizzük le most az első részt, az AAA kompromisszum első részét, és ezzel megnyitom a szavazást. Elektronikus módon nyitom meg. Azaz megnyitom elektronikusan a szavazást. Egyszerűen szóval az elektronikus szavazást megnyitom. Szavazott mindenki? Ha igen, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, mellettem. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tovább lépünk. 757 mellette, 7 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es kitámogatja kielezi tartózkodás elfogadtuk. AAB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 765 mellette ellene tartózkodás elutasítva. AAC mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 766 mellette ellene tartózkodással utasítottuk. A 767-től a 774-ig szavazhatunk egyben? 767 to 769 akkor a 767-től 779-ig tömbben mellett ellene tartózkodás elutasítva. 771 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva, 772 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva, 773-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 774 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A A D mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E két részben első rész. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk ezt is. A, A, F mellette ellene tartózkodás elfogadva. 791 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 792 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 793 mellette ellene tartózkodás. Hát nézzük meg, nézzük meg, megnyitom a szavazást. Has everybody voted for to vote? Ha szavazott mindenki, még ketten szavazhatnak, még egy valaki adja le a szavazatát, senkinek nem kell már szavazni. Lezárom a szavazást, elutasítottuk, 27-en el, 17-en igennel szavaztak. 795 mellette. 795 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 796 mellette ellene tartózkodás elutasítva azt hiszem. 798 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 800-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 801 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 802 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 803 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 804 mellette ellenem mellette. Akkor mondani mellette, most ellene. Aztán tartózkodott-e valaki? 805 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 806 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 807 mellettem ellene tartózkodás elutasítva. 808 mellette ellene tartózkodással elutasítva. A a G mellette ellene tartózkodás elfogadva, a a H mellette ellene tartózkodás elfogadva, a a I mellette ellene tartózkodás elutó elfogadtuk. Tovább lépünk a harmadik részre, a szavazólista harmadik részére, és bizony az a rossz hír, hogy ez a harmadik rész két részből, két al részből áll. Okay, is everybody ready? Amendment. Mindenki készen áll? 64-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 65 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 814-es kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk 66 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette ellene elfogadtuk. 68 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hát ha nem emelgetik a kezüket, nem tudunk így szavazni, lássuk a következőt, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 70 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-16 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 817 mellette ellene elfogadtuk. A, A, J mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A, A, K mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A, A, L mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 828 mellette ellenem Kedves kollégák, kérem, hogy minden frakció szavazzon. És ezt most kérem, hogy elektronikusan tegyük meg, tehát a 8-28-asról ellenőrző szavazást tartunk. Megnyitom a 8-28-ról a szavazást. Tehát a 828-ról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 829 mellette ellen. Tartózkodás elutasítva. 8.30 mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 8.31 mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 72 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 832 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 833 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. AAM mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AAN mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. U mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 855 mellette elfogadtuk. 856 mellette hoppári a, bocsánat, volt itt egy szóbeli módosítás. Csak egy helyesbítés. Tehát 856 a szóbelivel módosítva mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 859 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 860 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 861 mellette ellene tartózkodás elutasítva. AAP mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, A a Q mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, A a R mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, A a S egy külön szóbeli módosítóval. To add something, we'll take you all. Ez egy kiegészítés előről a szóbeli módosításról szavazunk, mellette ki van, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni kell, gépi úton szavazzunk, tehát az AAS szóbeli módosítóját. Those, yeah, close the vote. And that is carried 25 to 17, so the compromise... 25-17 arányban elfogadtuk, most a, a, a S kompromisszorra mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Okay, we, we, we love that tune. We want... Nagyon szép ez a zene, de az AA téről kell szavaznunk. Javítja magát az elnök, az AAS-ről szavazunk gépi úton, tehát ellenőrizzük az első kompromisszumot. Five more to vote. Még öten kell, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást. 38-2. Tehát ezt megszavaztuk. A, a T kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 891 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 892 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. ADB van egy szobeli módosító, GUE részéről először a szobeli módosításról mellette ki van, ellene tartózkodok, ezt elfogadtuk. Akkor a kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 899-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 900 mellette, Elnézést, így nem lehet szavaztatni, hogy beszélgetnek 900 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. a a ú, mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 912 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. a a v mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. W mellette. Ellene. Tartózkodok elfogadtuk. AAX, van egy szóbeli módosító, zöldek tették be, azt hiszem ez egy javítás, úgyhogy egyben szavazunk mellette. Ott már külön szeretnél a szóbeli módosítóról? Jó, elnézést kérek, akkor a szóbeli módosítóról szavazunk külön. Külön szavazunk tehát a szóbeli módosítóról mellette. Ellene tartózkodók. Azt hiszem, ezt elfogadtuk, de, de ellenőrizzük. Tehát a szobani módosítóról szavazzunk, ellenőrző szavazás. Every voted, the vote's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Uh, and then vote on the compromise, all those in favor. Most a kompromisszumról szavazzunk, mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk a Y mellette, ellene, tartóz, ellene tartózkodók elfogadtuk. 927 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. ADF mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Okay. There's first of all there is an oral amendment on the Nos az A, Z első részéhez tartozik egy szóbeli módosítás, és ennek több része van. A szóbeli módosításról szavazunk, mellette ellene tartózkodók, a szóbeli módosítót elutasítottuk. Most pedig következik a kompromisszum el, első része mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A C D a sorokról szavazunk mellette, ellene tartózkodók, akkor ezt elfogadtuk. Page 20. Most sokat kell lapozni, a 20. oldalig egészen. Az ABA kompromisszumról van szó, ABA mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. ABB kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. ABC mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ABD mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. ABE kompromisszum, és van egy szóbeli módosítás a zöldek részéről először erről szavazunk, szobai módosító mellett, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Most a teljes kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Az ABF következik, itt is van egy szobori módosító, az ECR jutotta be, először a szobairól szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk a teljes kompromisszumról, mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Következik az 1168-as mellette, 1168 mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. Mi a gond? Jó, ABG következik mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk a BH mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 1218. as mellette? Ellene. Ezt ellenőrizzük, 12-18, tehát 1218-asról szavazunk. 1218-asról szavazunk. a néppártiak közül néppártól egy, egy több szavazat van kelleténél. Valakinek ki kéne húzni a kártyáját a néppártiak közül. Egyel több a néppárti szavazatunk. Kérem szépen, valaki húzza ki a kártyáját. Jó, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 22-23 arányban. A BI kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A BJ mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A BK mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A BL mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A BM. egy kis szóbeli módosító az Aldétől mellette ellene tartózkodok, ezt elfogadtuk, de ha gondolják, ellenőrizzük, az ABM szóbeli módosítójáról szavaztunk. Tehát az ABM szóbeli módosítójáról szavazunk. Everybody voted one more. Mindenki szavazott, még valakinek kéne szavazni. Lezárom a szavazást. 26-18 arányban elfogadtuk. Most az ABM kompromisszumról szavazunk mellette. Várjanak, várjanak, várjanak. Itt van egy részenkénti szavazás, első rész. Kis csöndet, kis csöndet, kérem figyeljenek ide, ne beszélgessenek. Az ABM első részéről szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik 1264-es módosító mellette ellene tartózkodók. Ezt tudjuk ellenőrizni? 1264-esről szavazunk tehát géppel. Votes closed close the vote. Right, that's rejected. 16 in... Elutasítottuk 16-27 arányban. 12.96 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 12.97 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 12.98-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12.99 itt van egy szóbeli módosítása, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 1300 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk ABN módosítás mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 1308-as mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 1309 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 1310 mellette ellene tartózkodók elutasítók, a BO mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-15 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 13-14 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, a 13-14-esről szavazunk. Votes open on 13. Megnyitom a szavazást a 13-14-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-21 arányban. ABP kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. ABQ mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. ABR mellette. Jó, itt volt egy szóbeli módosítás is, igaz? Szóbeli módosítás A szóli módosítás mellett ki van? Ellene? Tartózkodók? Talán elfogadtuk, de ezt ellenőrizni kell, biztos mindenki kíváncsi a pontos eredményre. Four more to vote, okay. Hiányzik néhány szavazat. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 27-18 arányban. ABR kompromisszum szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 1338-as következik mellette. 1338 e ellene tartózkodók elutasítottuk. A D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. ABS kompromisszum ellene tartózkodók elfogadtuk. A BT, ezt, erről több részben kell szavaznunk. Okay. You haven't got this in your voting. Azt hiszem, ez nincs jelölve a szavazó listájukon, úgyhogy kérem figyeljenek ide. Please, please, can you, can you listen? Right. Most fogom elmondani, hogy hogy kell szavazni, mert itt újdonságok is vannak. Tessék, Udo! Technischer Hinweis für äh, meine äh, Fraktion. Az én frakcióm a szavazói listán egy hibát äh, vétett, és éppen ezért kézzel szeretném jelezni a mi álláspontunkat. Right. So... Jó, Na, akkor kezdjük. Először is a bevezető bekezdésben for all exposure or for exposure to one or more sectors, regions or member states kifejezésről szavazunk, tehát ezen szavak hiányáról, emellett ki van, ez kikerüljön mellette. Ellene tartózkodó, akkor ezt elutasítottuk. Kicsit össze vagyok zavarodva, de azért ellenőrizzük. A befez, bevezető bekezdésről van szó. Tehát ezen szavak kivételéről, törléséről van szó. No, the way it's written, it's we're voting it twice apparently. Yeah, no, no, no, it doesn't. Not the way you've written it. Furcsán szerepel ez itt olyan, mintha kétszer kéne erről szavazni. Okay, so everybody voted, votes closed. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 24-en szavaztak mellette, 19-en ellene. Aztán jön az 1-es B bevez, bevezető bekezdés. Ezen szavakkal Okay. Oh, sorry. It's very... Elnézést kérek, kicsit kaotikus a helyzet. Remélem önök jobban tudják ezt követni. Tehát most azon szavakról szavazunk, amelyeket előbb kiszavaztunk, hogy visszakerüljenek-e. For all exposures for exposures to one or more sectors, regions or member states kifejezésről mellette ki van. Ellene tartózkodók ezt is meg kell néznünk géppel. Okay, so everybody voted. Mindenki szavazott, lezárom a szavazás, 21-en szavaztak, mellette 23-an ellene, így aztán ezen szavakat leszavaztuk. Most külön szavazás következik a 2B-től 2BK pontokig, az első mert mellette ellene tartózkodok, elfogadtok. A KB résztől a KE részig ki van mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Most talán az ABT-ről nem kell szavaznunk, hiszen megváltoztattuk.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 Ebből kiszavaztuk az említett részt, for all exposures részt. Most az ABT részről áttérhetünk a következőre. A 1360-as módosítás erről szavazunk, tehát 1360-as mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. ABU kompromisszum, itt is van egy szóbeli módosítás, Most erről fogunk külön szavazni, tehát mellette ki van a szóbeli módosítás mellett ellene tartózkodók. Ezt elfogadtuk. Ha kétségek merülnek fel, akkor ellenőrizzük, de nem kell. Akkor a kompromisszumra szavazunk, a módosítása mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 1384-es, mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk 1389-es, mellette ellene tartózkodók ezt elfogadtuk, 1390-es mellette 1390-esről szavazunk, kérem szavazzanak, mellette ellene tartózkodók ezt elfogadtuk, 1391-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 1392 mellette 1392-es. Ellene tartózkodók, ezt kérem ellenőrizzük, 1392-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23-21 arányban. Hogy mondja? Gondolom nem nyomta meg a gombot. Jó, akkor 23-22 van. szavaztuk meg. Mit szeretne mondani? Á, elrontotta a szavazást. Jó, akkor megismételjük a szavazást. 1393-asról szavazunk. Kérem mindenki szavazzon, még ketten. Meg kell, hogy nyomják a gombot. Right, I'm, I'm closing the vote. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 22 ellenem. Valaki eltűnt. Come on. 1393 in favor. 1393 mellette. 1393 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 1393-ast. A frakciók különbözőféleképpen szavaznak, úgy tűnik. Push your buttons, it's quicker. Ha megnyomja mindenki a gombot, akkor gyorsabban haladunk. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 18 ellene. 13.94 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13.95 mellette ellene tartózkodás elfogadva, ABV mellette ellene tartózkodás elfogadva, ABW elfogadva 1403 mellette ellene tartózkodás elfogadva, de ellenőrizzük a 1403-ast. Ellenőrizzük a 1403-asat. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Egyel többen szavaztak a néppárt köreiből. Lezárom a szavazást. 30 mellett vett 12 ellene elfogadva. Nagyon sok a munkánk, az ABX mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-23 mellette ellene tartózkodás, de ellenőriznünk kell a 1423 ast Three more to vote, two more to vote, one more to vote. I'm closing the vote. Lezárom a szavazást. Huszonkettő mellette ellene ABY, e, e, ABZ elfogadva, ACA mellette ellene tartózkodás elfogadva, e, ACB mellette ellene tartózkodás elfogadva, ACC mellette ellene tartózkodás elfogadva, ACD mellette ellene tartózkodás elfogadva, ACE mellette ellene tartózkodás elfogadva, ACF szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás elutasítva, a szóbeli módosító nélkül mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1462 mellette ellene tartózkodás elutasítva, ACG mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1471 mellette ellene tartózkodás elfogadva, CH mellette ellene tartózkodás elfogadva, ACI mellette ellene tartózkodás elfogadva, 170, 127 mellett ellen elfogadva, 1476-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, ACJ mellette ellene tartózkodás elfogadva, ACK mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1482 mellette ellene tartózkodás Viki Neked is szavaznod kell. 1482-es. Ellenőrizzük a 1482-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. ACL mellette ellene tartózkodás elfogadva, ACM mellette ellene tartózkodás elfogadva. ACM mellette ellene tartózkodás elfogadva, ACO mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15.04 mellette ellene tartózkodás, 15.05 mellette ellene elutasítva, ACP mellette ellene tartózkodás elfogadva, Két alternatívánk van azzal kapcsolatban, hogy jogalkotási aktust fogadunk-e el, avagy felhatalmazáson alapuló jogi aktust. Tehát az első felállásról szavazunk először, jogalkotási aktusról, a második alternatíva pedig a felhatalmazáson alapuló jogi aktusra vonatkozik. ACQ első alternatíva mellette ki van, ellene tartózkodás elutasítva. A második alternatíva mellette ellene tartózkodás elfogadva. Áttérünk az ACR-re, mellette ellene tartózkodás elfogadva. ACS, két alternatíva van, először a jogalkotás, második a jogalkot felhatalmazáson alapuló jogi aktus. Az első alternatíva mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva, Kettes alternatíva mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Áttérünk az ACT kompromisszumra, mellette ellene tartózkodás elfogadva. elfogadva, 1597 mellette ellenetartózkodás elfogadva, ACU mellette ellenetartózkodás elfogadva, ACV mellette ellenetartózkodás elfogadva, 1610 mellette ellenetartózkodás elutasítva, ACW szóbeli módosítóval, Először a szobai módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva, a kompromisszumról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-13 mellette Ellene. Ellenőrizhetjük a 16-13-ast és a 16-14-est. 16-13-ast és 16-14-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 22 mellette, 20 ellenem. ACX mellette ellene tartózkodás elfogadva. ACZ mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-17 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-18 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-19 mellette ellene tartózkodás ellenőrizhetjük a 16-19-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 16-20 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 16-21 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ADA mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 16.30 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16.31 mellette ellene tartózkodás elfogadva, a következő rész visszavonva. 1637 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1638 mellette a 1638-as mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva elnézést Ramon. Áttérünk a preambulum bekezdésekre, 140 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 141 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 142 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 143 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 144 mellette ellene tartózkodás Ellenőrizhetjük a 144-eset? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 145 mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. 1 mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. 2 mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. 146 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 147 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 148 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 149 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 150 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 151 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 152 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 153 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 154 mellette ellene ellene ellenőriznünk kell a 154-est és a 155-öst. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 156 mellette, 157 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 158 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 159 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 160 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 161 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 162 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 163 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 164 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 165 mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a 165-öset, nem láttam elég kezet. Egyel többen szavaztak a néppárt soraiban. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 24 ellene, elutasítva. 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 167 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 168 mellette, ellene, tartózkodás. Ha van két frakció, amely nem szavaz, akkor ezt nem tudom így továbbvinni. A 168-asról szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva 179 mellette, ellene elfogadva, 170 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 171 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Az ADC két részben, ez elég egyszerű. Az első rész mellett ki van ellene, údó, csak tisztázni szeretném azt, hogy a 48-as a két részben szavazunk, és utána szavazunk külön a 48A preambulum bekezdésről. Tehát itt több mint két szavazásról van szó. Tehát a 48 a első része, aztán a második része következik, és a további rész attól függ, hogy mi lesz az előső, előző eredmény. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, ellenőrizhetjük a második részt. Mindenki szavazott? A néppárt soraiból megint egyel többen szavaztak. Lezárhatjuk a szavazást, elfogadva 25-19 ellenében. Most pedig ki van mellette a fennmaradó résznek? Ellene tartózkodás elfogadva. 172 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es mellette ellene elfogadva, 173 mellette ellene elfogadva, 175 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 176 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 177 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 178 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös 179 mellette ellenet elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 180 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ah, 30 worthless. 181. 181 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, ADD kompromisszum szóbeli módosítóval, először a szóbeli módosítóról szavazunk, mellette ki van ellene tartózkodás ez szoros volt, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük. Has every voted? Votes closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig az ADD 1-ben szavazunk az ADD-ről elfogadva. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 192 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 193 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. ADG mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 198 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 199 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 200 mellette, stb. elfogadtuk. 206 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 207-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Nem, azért nézzük meg, nézzük meg elektronikusan. Biztos, ami biztos, nehogy tévedjünk, a 207-esről szavazunk, tehát a 207-es szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. 2018 18 elérnében elfogadtuk, 208 mellette ellene elfogadtuk, 209 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 210 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 211 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 212 mellette ellenem tartózkodás. Nézzük ezt meg elektronikusan. 212-esről szavazunk. Szavazott mindenki, akkor lezárom. Elfogadtuk 23-21 ellenében. 213 mellette ellene tartózkodással fogadtuk. 214 elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodással elfogadtuk. 215 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 218 mellette el, ellene tartózkodás elutasítottuk. 219 mellette elfogadtuk. 220 mellette ellene tartózkodás. A 220-asról szavazunk, mert nem volt egyértelmű a készfelmutatás alapján. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 11 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 221 mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 223 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 224 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jól van, leellenőrizzük. Egyszerűen már nem látom a kezeket, nem lendülnek a magasba, tehát a 224-esről szavazunk elektronikus módon. Closed. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 25 e mellette, 18-en ellene. Úgy, és most az egész módosító szövegről elektronikusan szavazunk. Three more to vote. Okay, vote's closed. Lezárom a szavazást. 44-e mellette senki sem ellenezte, senki sem tartózkodott. Gratulálunk. Right, one more, one more on the legislative resolution még a jogalkotási állásfoglalásról is szavaznunk kell. Come on, there's 11 more to do. Come on, find the energy for the legislative resolution. Még vakarjuk össze magunkat, még a jogalkotási állásfoglalással kapcsolatban szavaznunk kell. Még 5, 5-en, 4-en, 3-an még szavazni kell, még 2 embernek szavazni kell. Egy szavazatra várunk még. Kérem, valaki még nyomja meg azt a gombot. Most meg egy túl sok a néppárt részéről. PP. Come on, unplug somebody. Thank you. Close the vote. And it... Lezárom a szavazást 44-0 ellenében. Nagyszerű munkát végeztünk, köszönöm.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 Okay, can you sit down? And I... Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. Látom, hogy mindenki visszajött. I will meet you long day. It's always fun. Not in the middle, after the vote. Right. Okay, I mean, that's fine. It's your decision, you're the chair. It's not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 fogunk most szavazni. A jelentéstevő arra utalt, hogy meg szeretné nyitni a tárgyalást a tanácssal. Azaz a házszabály 70-es cikke alapján a szakbizottság arról dönt, hogy megkezdje a tárgyalásokat a tanácssal. Gozasz képviselő szeretne valamit mondani? Illetve ott már, először is meg szeretném köszönni az eredményt. Ez az eredmény a parlament tárgyalási pozícióját megerősítette, efelől nem lehet kétségünk. A kompromisszumokon túlmutatóan megerősítettem, és éppen ezért azt szeretném kérni, hogy ezen tárgyalási kiinduló alappal kezdjük meg a tárgyalást. A parlament tárgyalóképes, Remélem, hogy a tanács is az lesz. Köszönöm szépen, tehát a bevett eljárások alapján a tárgyalási mandátum a most megszavazott jelentés lesz, és a elnök, a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők lesznek a tárgyaló csoport tagjai, és természetesen rendszeresen beszámolunk mind a koordinátoroknak, mind a szakbizottságnak vagy egyiknek. Az első kezdő háromoldalú tárgyalásra május 30, 23-án kerül sor fél négytől fél hatig. A bizottság itt van körünkben, köszönetet szeretne mondani, de sajnos még rengeteg munka áll előttünk. Ezért tehát kérem, vegyük úgy, hogy a bizottság elmondta a köszönetét. Mário, elnézést, hogyha most önnek megadom a szót, akkor aztán eh, azt gondolják majd, hogy a bizottság mindig szót kaphat és köszöngethet. Elnézést szeretnék kérni, de még ilyen fontos dosszié kapcsán sem adhatom meg a szót, de tudjuk, hogy köszönetet szeretne mondani. Most pedig tovább lépünk. A Gozez jelentésre, jelentés taglalására. Taking it as read that you said thank you, but... Úgy vesszük Mário, hogy elmondta, hogy köszönjük. De hát ma csak nyolcig van időnk, és még két vaskos dokumentumról kell szavaznunk. ez jelentés. Mindenki készen áll? Nem Nem csak Gozes úrnak és a jelentéstevőknek szeretném megköszönni az együttműködést, és azt szeretném kérni, hogy az SND-re nem utalnak az kompromisszumos módosítók támogatójaként, ezért ki szeretném hangsúlyozni, hogy kizárólag az AA és az AN kompromisszumoknél kivételével mindegyiket támogatja a frakciónk, de ez nem szerepel a szövegben tehát a szocialisták támogatják a két említette kompromisszum kivételevel a kompromisszumok. A Jean-Paul kezdhetjük a szavazást? Oké, okay. hát akkor csapjunk bele. 47-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. B kompromisszum. Igen, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene. Tartózkodás. Azért ezt ellenőrizzük le a nyolcas módosítót tehát. Szavazott mindenki, a néppárt részéről egyel többen szavaztak. A kelleténél köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 25 mellette, 18-en ellenem. 92. Nem, az okafogyottá vált. C kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Százötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellenek tartózkodás elfogadtuk. F mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 114 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. K mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, L mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. M mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 132-es mellette ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 133 mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene. Tartózkodás. Elutasítva. M18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. N mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 135 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. P mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Igen, a Q. Bocsánat, az R mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 148 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. S mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 125 mellette ellene tartózkodás, 152 mellette ellen, 153 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 154 mellene ellene tartózkodás elfogadtuk. 155 mellette ellene elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. V kompromisszum elfogadtuk. 171-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 174-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Dupla V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. X mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Y mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Z mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A, a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B. A B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A C mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 200-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Emple 30-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 204-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, a E mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 207-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 207-esről szavazzunk? Ellenőrizzük. Has every voted? Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk 20-21 arányban. 31-es, mellette, ellene, tartózkodók. Zöldeket nagyon szavaznak, ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 206-os mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. A F mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 208-as mellette ellene tartózkodok. Ezt ellenőrizzük, a 208-asról szavazunk. One to vote. Thank you. Everybody's voted. Mindenki szavazott. Elfogadtuk 23-20 arányban 210-es következik mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 212-es mellette. Ellene tartózkodók. Ezt még egyszer ezt ellenőrizzük. 212-esről szavazzunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 2.11-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 2.13 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A H mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A I mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A J mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 219-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 220-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A L mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A M mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A N mellette elnézést. Van itt egy szóbeli módosítás, erről fogunk először szavazni. Az a N szóbeli módosításra, a szóbeli mellett, módosító mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, akkor az a N-ről eredeti formájában mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, ha kívánják. Az a N kompromisszumról szavazunk. Two to vote, one to vote. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk 25-17 arányban. 229-es mellette. Ellenem. Tartózkodók elutasítottuk 33-as mellett, mellette ellene tartózkodó, elutasítottuk a O kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Two, three, four. 234 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk a P mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 237-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 244 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ha kívánják, akkor előrizzük. 244-es, nem mindenki kéz volt fönn. 244-esről szavazunk. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 25-18 arányban a R kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. A S kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 247 hát es mellette ellene tartózkodók, 248 mellette. Ezek azonosak? Igen. 248-as mellette ellenem tartózkodók. Elutasított 249 mellette ellenem tartózkodók. Elutasítottuk 250 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 251 mellette ellene tartózkodók. Elutasítottuk 252 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 253 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A W mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. empl 2-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. empl 3-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. empl 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. empl 5-ös mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk a X kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk a Y mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 58 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 59-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 61-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 62 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 63 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 9-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 64 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 65 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk a Z kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 68-as mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 69 mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük, 69-esről szavazunk. Votes closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 23-20 arányban. 70-es következik mellette. Ellen, 70-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 71-es mellette. Ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. A, a, a kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 3-as és az azonosak mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni kell. 79-esről szavazunk. Ezárom a szavazást. <laughs> That's well and truly rejected, so I'm not quite sure what I was seeing. 80. 80-as mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk a, a B kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 81 mellette ellene tartózkodók, elutasított 83 mellette ellene 83-asnál járunk, mellette. Nekem itt mínusz jelen van. Kedves előadó, a 83-as nál. Aztán később nevessék a szememre. 83-as mellett ki van, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 6-os mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodó elfogadjuk, 84-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. El, géppel szavazunk a módosított szövegről. Még ketten kell, hogy szavazzanak. Még egy valakinek kell szavazni. Lezárom a szavazást. 25-4 arányban 13 tartózkodóval elfogadtuk, most a jogalkotási állásfoglalásról szavazzunk. 13 tartózkodó volt, igen. Most a jogalkotási állásfoglalás tervezetről szavazzunk. Még négy szavazatra várunk. Még egyre mindenki szavazott, 26-an szavaztak mellette, 3-an ellen, és 14 tartózkodás volt. Sikerült tehát. Gratulálunk. Egy rövid szavazat, magyarázat. Mi is részei voltunk a kompromisszumoknak, azért kértem a tartózkodás, amit már korábban említettem, egy kettős csomagról van szó, és a és úgy látjuk, hogy semmilyen garanciánk nincs, erre mértük, hogy javítani tudjuk azokat az üzeneteket, amit a külfil- külvilág felé küldünk. Right, okay, where? Where, Here. It's in the next one, right. Yeah, yeah. Okay. You had right. a long story there. Yeah, oh, okay, yeah. right. Yeah, I keep it here. Off, off we go. Um, this is now for the Ferrari. Most a Ferrerra jelentés következik. 47-es módosítás mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 48-as mellette. Elnézést, ezek azonosak, arról nem kell szavazni. 49-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 1-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 50-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 130-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 131 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk jó, ellenőrizzük a 131-est. Two more to vote, one more to vote. Bezárom a szavazást. Elutasítottuk 18-23 arányban. 20, D kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 132-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 10, E kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, Elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 169-es mellette 169 mellene ellene tartózkodók elutasítottuk. Három részben fogunk szavazni a G kompromisszumról. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Sokat kell szav- ö, lapozni. 209-es módosító mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Mit haladunk, 232 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 236 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, így kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, J kompromisszum mellette Right, okay. Compromise J. J kompromisszum mellette ki van, ellene tartózkodó. Szerintem ezt elfogadtuk, de gépi úton ellenőrizzük, tehát J kompromisszumban szavazunk elektronikusan. Everybody's voted, votes. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27-14 arányban. K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, elkompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. M kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. N mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 272 43-as okafogyottá váltak, mert végül is szólt, róluk is szólt a kompromisszum, ó kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 274-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Van még kettő, ami okafogyottá egy 276-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 276-os ellenőrizzük, ha kívánják. Oops. Right, vote's closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Köszönjük szépen. A P kompromisszum szobeli módosítójáról fogunk először szavazni. Mellette ki van? Ellene tartózkodok. elfogadtuk. Most jön a P kompromisszum módosított formájában. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettő as mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, 283-asról szavazunk. 283. 283. 283-as tehát. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 22-20 arányban. 284-es okafogyottá válik. 285-ös mellette. 285-ös mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük a 285-öst, ezt kívánják. 285-ösről szavazunk. Még két szavazatra várunk. Lezárom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 22-18 arányban. Q kompromisszum. Mellette. E tartózkodás elfogadva. 51 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Employment 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, kompromisszum R A mellette ellene tartózkodás elfogadva, S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 57 mellette ellene ellenőriznünk kell az 57-eset. Votes closed. Lezárom a szavazást, elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Okay. Uh, 62. 62 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 63 mellette ellene tartózkodás elutasítva, U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1770-es e, mellette ellentartózkodás elutasítva, V kompromisszum mellette ellenetartózkodás elfogadva, 73 mellette ellenetartózkodás elutasítva, 74 mellette ellenetartózkodás elfogadva, 75-ös mellette ellenetartózkodás elfogadva, V kompromisszum mellette ellenetartózkodás elfogadva, 83 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük a 83-ast, Voltak, akik rosszul szavaztak, ellenőrizzük a 83-ast. Two to vote, I'm closing the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nem hazudtam, elfogadva. X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 87 mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 87-est. One EPP excess. One too many EPP. Egyen több, egyen többen szavaztak a néppárt soraiból, illetve egy valaki ellenkező irányban szavazott. Elfogadva 23 mellette, 21 ellene. Y kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük az Y kompromisszumot. Elfogadva Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A mellette ellene a ZA mellett ki van. ZA kompromisszumról szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nagyon nehéz jean a feladata, hogy jelezze, merre kell szavazni, amikor hozzá beszélnek folyamatosan. Elkezdhetjük a 98 mellett ki van, 98-as mellett ki van, ellene tartózkodás, ellenőriznünk kell a 98-ast, elnézést. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 99 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, B mellette ellene tartózkodás elfogadva, C mellette ellene tartózkodás elfogadva, 105-ös az AC-t ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. One more. Thank you. That's carried 27. Elfogadva 27-17 ellenében. 105-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 106-os mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 109-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, AD kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 114 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 116 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk a módosított szövegről. Mindenki szavazott? 18 mellette, 12 ellene, és 14 tartózkodás. A jogalkotási állásfoglalásról szavazunk. Mindenki szavazzon az állásfoglalási, jogalkotási állásfoglalásról. 11 more to vote. 11-en még nem szavaztak. Five more to vote. Three. Ötten, hárman hiányoznak, ketten. Egy ember nem szavazott. Lezárom a szavazást. Köszönöm. 20 mellette, 11 ellene és 13 tartózkodás. Right, hang on, don't, don't go, you can't go because we've got... Még nem mehetnek el. Meg kell beszélnünk a tárgyalásokat a tanácssal. Elnök asszony, szeretnék néhány megjegyzést tenni, ha megengedi. A két anyaggal kapcsolatban a munkálatokat korrekt módon végeztük el, nagyon jó volt az együttműködés, jó hangulatban telt, és az elmúlt héten sikerült megállapodásra jutni a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a különböző frakciók képviseletében. A parlament munká, munkamondjának ellenére sikerült ezt a munkát elvégezni, a frakciók eh, elnökei beleavatkoztak a vitákba, és megpróbáltak manőverezni, és megpróbáltak befolyásolni az jelentéstevők és elnök jelentéstevők által végzett munkát. Azt gondolom, hogy ez nem méltó, ez a munkamódszer nem méltó a parlamenthez. A, pol, a bizottság dolgozik, utána vitázunk, és utána plenárison folytatjuk ezt a vitát, tehát ez a módszer nem enge- megengedhető. Most a jelentéstevőket hallgatom meg első körben, Elisa parancsolj. Elnök asszony, kedves kollégánk, Minden árnyék jelentéstevőnek és jelentéstevőnek köszönetet szeretnék munka, mondani munkájáért, hiszen nagyon pozitív, nyitott magatartást tanúsítottak a tárgyalásokon, és mint az elején említettem, az élet megy tovább, mi pedig úgy érezzük, hogy, hogy nagyon erőteljes üzenetet küldünk ezzel, We are sending a very strong... Nagyon erőteljes üzenetet küldünk ezzel a plenárisra, illetve a tárgyalások számára is. Ezeket a tárgyalásokat valószínűleg el kell, hogy kezdjük. Ez nem a megfelelő pillanat arra, hogy további megszorító fegyelemre vonatkozó intézkedéseket vezessünk be a parlament munkájában. A parlamentnek komolyan kell bele kell kapcsolódnia a növekedési és fejlődési dimenzióba, tehát ezzel ezt az üzenetet küldjük a végső szavazásra, azzal a reményel, hogy sikerül majd ezt a munkát javítani, annak érdekében, hogy egy olyan üzenetet küldjünk, amely sokkal könnyebben érthető a polgárok számára is, akiket mi itt képviselünk. És ez az az üzenet, amit én is meg szerettem volna fogalmazni. Köszönöm. Tehát nem fogunk most vitát nyitni, Marian. Hogyha megadom neked a szót, akkor mindenki szót kér jogosan. Tehát az árnyékjelentéstevőnek ehhez nincs joguk. Én megpróbáltam volna a frakció véleményét összegezni, és azt gondolom, hogy ehhez jogom van. Hollandnal folytatom, elnök asszony. Az jelentéstevőnk elmondta azt, hogy nagyon szoros volt az együttműködés a jelentéstevő és az egy árnyékjelentéstevők között. Ezt csak alá tudom támasztani. Sikerült megállapodnunk, és a frakciónk tartotta magát a megállapodásokhoz, függetlenül attól, hogy a szavazás előtt 5-10 perccel különböző változások történtek, nehéz volt tehát az egyeztetés. És mint ahogy elmondtuk, hogyha a cikkelyeket eh, elfogadnánk eh, ebben az anyagban, illetve az adott eh, alaplétrehozását illetően, akkor ez lelkismereti szavazás lenne, és mi ezt meg tudnánk szavazni. Viszont szóval van egy fenntartásom, mi a kompromisszum ellen szavaztunk, mert úgy érezzük, hogy tovább kell tárgyalnunk, ami pedig az adósság közösségi hatáskörbe helyezését illeti, illetve az említett alapot. Itt 2400 milliárd euróról van szó, valóságos javaslatokkal szeretnénk foglalkozni, és tudni szeretnénk azt, hogy miről is szavazunk, hiszen itt a, egy olyan eszközről van szó, amely az utolsó eszközök egyike lehet, és ezt komolyan kell, hogy vegyük. Tehát mi a kompromisszumot támogattuk, de szerettem volna néppárti elképzeléseket elmondani ezzel az alappal, illetve az eszközökkel kapcsolatban. Köszönöm. Most áttérünk arra a pontra, hogy megpróbáljunk-e első olvasatban megállapodni a tanácssal. A jelentéstevőknek szoktam megadni a szót, hogy ezzel kapcsolatban mondjanak néhány dolgot. Jean-Paul parancsol, elnök asszony. Én is tudok számolni. Marian Tyson elmondta azt, hogy mi történt. Én sajnálatosnak tartom mindezt. És néhányan megpróbáltak olyan megoldásokat találni, amelyekről nem is volt szó korábban. Mi támogatjuk a tanácssal folytatott tárgyalásokat, és szeretnénk az első olvasatban megállapodni a plenárison. Én ezt javaslom, nem szeretnénk újra megnyitni a vitát, tehát nem szeretnénk bedőlni a tanácsnak és, mint említettem, majd a polgárok fogják ezt megítelni. Súlyos a helyzet, különösen Görögországban, és azt gondolom, hogy a parlamentnek és a tanácsnak is abba kell hagyni ezeket a kis játszmákat, amelyek kockára tehetik számos ország lakosságának sorsát. Tehát nagyon fontos odafigyelnünk erre a felelősségre. Tehát itt nem szabad butaságot elkövetnünk. Köszönöm. Vissza. Eliza. Azt gondolom, hogy plenárisra kell vinnünk ezt a témát, azért, hogy mandátumunkat megerősítsük. Mi abban állapodtunk meg, hogy csomagként tartjuk meg ezt a két javaslatot, és a jelentéstevők tevők megosztottak a tárgyalások megkezdését illetően. Éppen, éppen ezért ebben a szakbizottságban szavaznunk kell arról, hogy kezdjük-e meg a tanácsra a tárgyalásokat első olvasatban. Most? Yeah, most most to go Oh, right, you, you, want, you want to go to... You want to... Okay, sorry. Je crois qu'il y a malentendu. Nous sommes... Mi egyet értünk azzal, hogy plenárisra vigyük ezt a témát. Azon nyomban bele tudunk ebbe egyezni. Okay, right, we go to plenary. Plenárisra megyünk. Az első tárgyalásra holnap kerül sor, 6 órakor került volna sor, de erre nem kerül sor. Jól értettem, ugye? Hogy plenárisra menjünk. Yeah, okay. No, that's fine. We don't have to vote on it. They agree. Ha a többök egyetértenek, akkor erről nem kell szavaznunk. Emlékeztetnék arra, hogy május 21-én lesz a következő ülésünk Strasbourgban. Köszönöm.